Ten. sajnálattal ö, jutott tudomásunkra, hogy elhunyt kollégánk Eduard Ferran. Az Európai Parlamentbe 2014-ben választották be, az Front Nationalnak volt a vezetője, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottságban ülésezett, valamint a vegyes parlamenti bizottságban, amely Törökországgal foglalkozik. Ferran úr egy betegség következtében ö, hagyott el bennünket, amit ö, szeretett volna diszkréten kezelni mindvégig, és igazán ö, méltóság teljesen viselkedett, ö, felesége és öt fiatal gyermeke gyászolja. Volt alkalmam a múlt évben ö, eszmecserét folytatni vele, amikor Olaszországban jártunk a földrengés sújtotta területeken, ahol saját frakcióját képviselte. Még akkor is, hogyha sem Európa képét, sem a véleményét nem osztottam, emlékszem, hogy politikai álláspontját meggyőződéssel védelmezte. A parlament nevében ö, részvétemet szeretném nyilvánítani ö, családjának, feleségének, gyermekeinek, és mindazoknak, akikhez ő közel állt élete során, és akik ma siratják eltávozását. Kérem, hogy velem együtt egy perc néma csenddel emlékezzünk meg róla. Merci. Prego, onorevole Kyenge. signor presidente chiedo. köszönöm szeretném hogyha ez a ház tudomásul venné azt hogy nem elfogadható lövöldözni és rálőni külföldiekre, idegenekre csak a bőrszínük miatt. Hiszen aki ilyen tettet elkövet, az rasszista. Akik ilyen tetteket követtek el, azok nem élvezhetik a támogatásunkat. Ez a ház minden bőrszint kell, hogy támogasson. Köszönöm. Grazie, onorevole Kienge, quello che... Köszönöm szépen, Kienge úr. Az olaszországi események teljes mértékben elfogadhatatlanok természetesen, nem tolerálhatjuk ezeket, és azt hiszem, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy elítéljük ezeket az eseményeket egyértelműen, habozás nélkül.